Következik Matthew asszony jelentése, 2008-as évi mentesítés, az Európai Rendőr Akadémia. Matthew asszonyi a szótesség. Elnök úr, kedves kollégák! A Kokobuban egyhangulag megszavaztuk azt, hogy nem adjuk meg a mentesítést ennek az ügynökségnek ezért nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy az összes többi ügynökség mennyire professzionális módon működik, és nem szabad, hogy ezt aláássa az Európai Rendőr Akadémiában történt botrányos viselkedés. Tehát a CEPOL-nak nem adjuk meg a mentesítést az ismert körülmények miatt. Az Európai Parlament nem hajlandó elfogadni a volt igazgató a botrányos működését, és a igazgató tanács működését sem, amely nem volt képes a helyzet magaslatán tenni feladatát. Valószínűleg csak 2014-től lesz pozitív a mentesítés, ez pedig elfogadhatatlan, hogy, tíz, hogy 9 éven keresztül ne lehessen mentesítést adni ennek az intézménynek. Köszönöm a kollégáknak a munkát. Köszönöm szépen. Akkor most név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk, hatalmas többséggel fogadtuk el. Az Európai Bizottság javaslatáról volt itt szó. Köszönjük szépen, Mátyő asszony. Most pedig rátérünk a kettes módosításra mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Négyes módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes módosítás, Úgy látom, hogy sokat szeretnének itt szavazgatni, úgyhogy elektronikusan ellenőrizzük. A négyes módosítást arra térünk vissza. Négyes módosítást, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Egyértelmű többséggel. Négy, egyes, egyes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Hármas módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ötös módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Hatos módosítás mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas módosítás mellette, ellene, tartózkodás elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást, 8-as. Lezárom a szavazást. E, elutasítva. Két többség, szavazati többséggel, két szavazatnyi többséggel. Hetes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás ezt is elektronikusan ellenőrizzük. Hetes. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Záró szavazás. Név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk. Gratulálunk! Következik Fajon asszony jelentése, a külső határok átlépésekor vízumkötelezettség alá eső harmadik országbeli állampolgárok országainak felsorolása. Fajon tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, kedves kollégák, hogyha nem bánják, nagyon fontos szavazásra eh, kerül sor, úgyhogy kérem, hogy támogatják, eh, támogassák a vízummentességet Bosznia-Hercegovinának és Albániának. Megérdemlik az országok a vízummentességet, szeretném én is köszönteni eh, Bosznia-Hercegovina külügyminiszterét, Sven és az Albán parlament elnökét, Josephine Topálit, eh, akiknek remélhetőleg, eh, akik remélhetőleg pozitív híret érhetnek haza az Európai Parlamentből. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk eh, Fájon asszonynak, és, köz, és gratulálunk a két eh, országnak is, akik megkapták ezt tehát. A napirend szerint következik hat állásfoglalási indítvány, hiányosság az emberi jogok védelme és az igazságszolgáltatás területén a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Először is a közös állásfoglalásra térünk rá. Egyes módosítás, név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Kettes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. Most pedig szavazunk. Név szerint szavazunk. A teljes szövegről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálunk. Most pedig a napirend szerint öt állásfoglalási indítvány következik a halálbüntetés elleni harcról. Tehát akkor a közös állásfoglalási indítványról fogunk a kettes bekezdésről, és ez egy géppel való szavazás. Πέρας Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosítás mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. Négyes bekezdés. Név szerinti szavazás. kettes módosítás, ezt most meg fogjuk ellenőrizni elektronikusan. Megnyitom ismét a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítva. Négyes bekezdés következik. Úgy látom, hogy itt valamelyik kolléga kérte a szót. Úgy tűnik, hogy arra érkezett kérés, hogy két különböző bekezdésbe megosszuk ezt a kérdést. Itt igazából a szövegezésben nem lesz változás, csak két részbe fogjuk megszavazni. Mindenki egyetért? Igen, nagyon jó, akkor két bekezdésre fogjuk ezt felosztani. Most a négyesről fogunk elektronikusan szavazni. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Egyes módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Most a végső szavazás következik, elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elfogadtuk egy ö, elsőprő többséggel. Gratulálunk a jelentéstevőnek. Most pedig a napirendünknek megfelelően az európai olajfeltárásra és kitermeléssel kapcsolatos Európai Uniós fellépésről fogunk szavazni. Hetes bekezdés. Jakolino úr szeretne egy szobali módosítással élni. Öné a szó. This Article 7 calls to review the European's capacity. Itt a hetes cikkben arról olvashatunk, hogy az Európai Unió egy cselekvési tervet kell megvalósítson egy azonnali válaszadásként a problémákra. A szóbeli módosításom a kettes részhez kapcsolódik, és arra vonatkozik, hogy a, a földközi tenger, az északi tenger, illetve a balti tenger térségét is figyelembe kell venni ebből a szempontból. Ennyit tehát akkor ez volt a szóbeli módosítás, úgy tűnik, hogy senki sem ellenzi, tehát akkor most szavazhatunk részenkénti szavazással, a szóbeli módosítással benne. Első rész mellette, ellene, tartózkodók, el, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Kilences bekezdés, mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Tízes bekezdés, két részben mellette, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. 12-es mellett, ez is részenkénti szavazás, első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 13-as bekezdés mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 15-ös bekezdés két részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. Második rész mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva. 16-os vagy a 17-es? kérdezi az elnök. Ez nincs rajta, nem szerepel a szavazólistán. Nos, hát akkor Landsbergis úr szeretne szóbeli módosítással élni a 16-os bekezdéshez. Önél szó. Kedves kollégák, elnök úr, az én javaslatom az lenne, hogy az együttműködéssel kapcsolatban pontosítsuk a szöveget, mert nem szeretnénk, hogyha félreérthető lenne a szöveg, amikor harmadik országokról is szó esik. Ugye itt az EU és harmadik országok megszövegezést javaslom. Elnök, úgy tűnik, hogy mindenki egyetért ezzel a szóbeli módosítással, tehát akkor a 16-os szóbeli módosítással együtt mellette, ellene, tartózkodó, elfogadva. 17-es mellette, 1D. Megítom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes módosítás így okafogyottá vált. 22-es bekezdés két részben. Első rész mellette, ellene, tartózkodók elfogadva. Második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Hármas módosítás. Nos, hát itt egy elektronikus szavazást fogunk a 22-es második részéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Hármas módosítás mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Most egy végső szavazás, megint csak elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva, gratulálunk a jelentéstevőnek. Kedves kollégák, nos hát azt hiszem, hogy elég gyorsak voltunk. Van még néhány szavazásunk, azonban most megszakítjuk a szavazást, hogy a német újraegyesítés ünnepi ülését megtartsuk. a favor. Elnök úr, azt szerettem volna elmondani, hogy én támogattam ez utóbbit, de mégis a gépeme valami probléma volt, úgyhogy kérem, hogy írják föl a szavazati eredményemet. Jelentéstevőként szeretném megköszönni mindenkinek a szavazást. Az Európai Bizottsággal együtt az volt a célunk, hogy minél magasabb szintű sztenderdeket tudjunk kialakítani. Szerettem volna szimpátiámról biztosítani a magyar barátainkat, akiket most, akik most egy nagyon nehéz helyzettel kell, hogy megküzdjenek.